A címben is világosan szerepel ebben a rendeletben, hogy itt jó minőségű, kiváló minőségű marhahúsról beszélünk. Ezt definiálni kell, meg kell határozni. Itt egy bizonyos állatfajtáról van szó, amely hormonkezelést nem kapott. Én nagyon is legitimnek tartom, hogy európai oldalról először is egy fogalommeghatározást alkossunk, másodszorban itt óvatosabban járnék el, de az Agri Bizottság is majd állást foglal, hogyha jól táj... Tehát, hogy bizonyos szúrópróbaszerű ellenőrzések is kapcsolódnának ehhez, amelyek majd meg kell, hogy mutass. És ma meglátjuk, hogy, hogy erre sor kerül le, én nem feltétlen tartom ezt szükségesnek. Végső soron jó lenne, hogyha mindezt hagynánk így életbe lépni, hogy végre legfontosabb pontokra koncentrálhassunk az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatainkban. Nem csak azért, mert hogy gazdasági szempontból nagyobb jelentőségűek, hanem már csak azért is, mert azt gondolom, hogy a jövőben az Európai Unió és az Egyesült Államok kénytelen lesz együttműködni a világ egyéb feltörekvő gazdasági blokkjaival szemben. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gadli. most akarsz hozzászólni? Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. În prim... Románul fogok beszélni. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék az előadónak munkájáért osztom véleményét, hogy a transatlanti partnerség létfontosságú az európai kereskedelemben és az európai gazdaságban és munkahelyteremtésben. Azzal is egyetértek, hogy a kereskedelmi viták nehezebbé teszik a helyzetünket. Ez a vita, amit ön, ön említett, e, súlyosan megrongálta a mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelmet e, az EU és az Egyesült Államok között, és ezért az, e- szándéknyilv, az egyetértési nyilatkozat lehet az a megoldás, amely mindenkinek hasznos, az EU-nak és az Egyesült Államoknak, Kanadának is. Hadd hívjam fel a figyelmét arra a parlamenti állásfoglalásra, amelyet 2011 márciusában készült, amely véget veti az Kanadából és Egyesült Államokból érkező áruk szankciójának, és amely garantálja azokat a biztonsági, élelmiszerbiztonsági sztenderdeket, amelyet, amelyeknek az amerikai és kanadai marhahúsnak meg kell felelnie. Örülnék, ha az unió tarif, tarifa kontingenset felfogadhatná, de az Egyesült Államok egyre, egyre nem tartotta be a vonatkozó feladatokat. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy középutat kell találnunk, kompromisszumot kell keresnünk annak érdekében, hogy ezeket a vitákat elkerüljük, és az ilyen jelentős kereskedelmi partnerekkel Köszönöm szépen, köszönöm George, mondja az elnök. Én vagyok az egyik árnyék előadó. Helmut, kíván valamit hozzászólni? Uh, az árnyék eladónk ma nincs itt. Azt kérte, hogy adjak át egy üzenetet. Szeretném az ő nevében megköszönni az előadó munkáját. Ő egy dolgot megmagyarázott, amelyet nem igazán említettek mostanáig ebben a vitában. És azt kérte, hogy a bizottság tisztázza a következőket, bár nem függ közvetlenül az autonóm tarif, tarifakultákhoz Kanada és Egyesült Államok viszonyában. Az Egyesült Államok és Írország a kort vizsgálta, vajon ez nem akadályoz az ír exportot, és ez nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok nem importálhat az EU-ba is? Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok nem engedi be az, az ír marhahúst az Egyesült Államokba. Felmerül a kérdés, hogy vajon ez összekapcsolódik-e a kiváló minőségű marhahússal, Vajon a bizottság megmagyarázná, hogy vajon erről van-e szó, és hogy hogyan kell ezt az helyzetet megoldani, az, hogy, hogy vajon a kiváló minőségű amerikai és kanadai hús behozatala nyomás gyakorol -e Írországra. Azért akartam ezt ma felvetni, mert eh, eh, ezt az agri és más szakbizottságok figyelmét is fel kell erre hívni akkor, amikor a kiváló minőségű marhahús behozataláról beszélünk. Jó észrevétel, Helmut. Ő nem szerepelt az én felszólaló listámon, elnézést kérök, nem tudtam, hogy ki volt az önök árnyék előadója. Az a konzervatívok részéről én vagyok az árnyék előadó, és egyet, egyetértek a korábbiakkal. Gadlivel és Tekutasszal. Én amiatt aggódom, hogy mi lesz a hormonokkal, hiszen ez jelentős problémát teremt az Európai Unióban. Emlékszem is, amikor én elnököltem a láb, Lábasjószág Bizottságot országok, az én országokban, jelentős vita zajlott Belgiummal arról, hogy hogy vajon kiterjed -e az, azokra a hormonokra, amit a tejszektorban használunk, és hogy vajon, hogyha olyan öm, tehéntől származó marhát importálunk, amely ilyen, ilyen hormont kapott, vajon ez, ezt a terméket betiltják-e az Európában, és ezt a tételt bevezik a jelentésbe. Kíváncsi vagyok, hogy vajon a bizottságnak van-e bármi hozzáférmi, hozzáfűzni valója. Flavio Cotero Pini, jól mondtam a nevét? Van itt az Agri főigazgatóságtól. Thank you, Chair. Um, I will start from the last... Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó megjegyzéssel fogom kezdeni. Nincs válaszom a kérdésére, úgyhogy úgyhogy majd felveszem a kapcsolatot a szakértőinkkel, és önöket pedig tájékoztatom a válaszukról, hogyha megengedi. Egy-két megjegyzéssel élnék, támogatván azt, amit a jelentéstevő elmondott, illetve a többiek is, arról, hogy mennyire fontos ez a megállapodás. Először is lehetővé teszi azt, hogy az Európai Unió megtartsa a hormonkezelt marhahús tiltását, bolykotját, és ez, ez nagyon fontos, hogy ez életben maradjon másodszorban, és szeretném hangsúlyozni, hogy idő előtt vagyunk, 2012 augusztusa volt a határidő, és hogy az a határidő, és most 12 hónappal korábban sikerül eredményeket elérni egy belső folyamat eredményeképpen, de ez nem változtat azon, hogy lehet, hogy ezeket a szankciókat újra, újra bevezetik, nem tették meg. Ez számunkra az Egyesült Államok oldaláról a jó hiszeműségről tesz tanúbizonyságot, és egyértelmű, hogy arról, arról szól, hogy a megvalósítás a mi oldalunkról teljesíteni tudjuk támogatom az elhangzatokat, tehát csak erre a két megjegyzésre szorítkoznék, ami pedig a kergemarhakort illeti valóban az Egyesült Államok piaca zárt az EU marhahús exportja előtt, hiszen ebben a témában az USA nem követi a hivatalos a hivatalos javaslatokat, már ami a kockázat és kontroll státuszt illeti. Politikai szinten Csolos biztos úr, Dali biztos úr mindketten nagy nyomást gyakoroltak az Egyesült Államokra, ellátogattak oda a, a nyár előtt is és után is, és láttam, hogy milyen leveleket küldtek. Vilszek és Körk miniszteruraknak, várjuk a fejleményeket. Azt látjuk, hogy az Egyesült Államok a, elküldte az UNB-nek a munkatervezetet, a dokumentumtervezetet, és ez a költségvetési aspektusokat vizsgálja. Körülbelül 90 napot vesz igénybe ez, ami pedig azt jelenti, hogy január végére lezárul a folyamat, 2012. január végére, és az Egyesült Államok akkor közreadhatja majd a szabályzat, szabályozat tervezetet, amely a tiltást megszüntetné. A, ezután egy 60 napos ö, időszak következik, amikor megjegyzésekkel lehet élni. Tehát ezzel annyit akartam mondani, hogy még nem jutottunk ki az alakútból. Nagyon fontos, hogy a tanács és a bizottság, a parlament is nyomást gyakoroljon az Egyesült Államokra, mert ők maguk is nyomást gyakorolnak a saját piacaikra, Koreára és Japánra, hogy nyissák meg a piacukat. Ugyanakkor az ő piacukat megvonják az Európai Unió termékei elől, tehát lezárják úgyhogy fontos lenne, hogy továbbra is fenntartsuk a nyomást. Köszönöm. Thank you. Gottlieb? Köszönöm. Gottlieb? Igen, csak nagyon röviden. Nem vagyok szakértője a témának. Te vagy a gazdálkodó kettőnk közül. Aber Tehát nem vagyok szakértője, de amennyire belátom a témát. A kiváló minőségű marhahús, ezek a húsfeldolgozási céllal exportált állatokat foglalják magukban, és nem a tejadó jószágokat. Tehát úgy gondolom, már amennyiben az ismereteim megfelelőek, nem a tejadó jószágokról van szó, nem ők képezik a problémát, hanem szememben inkább a kergemarha korral érintett jószágok. Beszéltem amerikaiakkal egy előkészítő ülés keretében, és ők látnak egyfajta menekülő útat, ami egy konstruktív párbeszédet lehetővé tesz, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt egy és más dologról majd tárgyalhatunk. Ezek lennének az én információim, ami pedig a 48 ezer tonnát illeti. Ez önmagában nézve nem túl sok, hogyha összehasonlítjuk az Európában elfogyasztott marhahús mennyiséggel, tehát itt nem igazán láthatunk piac torzulást, és azt sem látjuk, hogy ez a mennyiség nagy konkurenciát teremtene a saját termelőnk számára. Személyes megjegyzéssel élnék vá- zárásképpen. Én nem értem, hogy nyugatról, az Atlanti-óceán nyugati oldaláról miért kell a keleti partjára marhahúst áthozni és fordítva, miközben a környezet számára is jobb lenne, ha a saját marha húsunkat fogyasztanánk, de hát ez talán már más bizottságnak a, az asztalára tartozik, éppen ezért írásban sem akartam ezt megfogalmazni. Thank you, Godlieb. Um, you've done an... Köszönöm, Godlieb, remek munkát végzett. Gazdálkodóként is remek munkát végzett, és nagyon örülök, hogy a piacnyitást szóba hozta. Én sokkal inkább a szopos marhákkal foglalkozom, amelyek kegemara kort hordoznak. Egészen más kérdés ez, e, és erről tájékoztatjuk majd a bizottságot. Um, valóban felmerül a kérdés, hogy van-e értelme az óceánon áthozni a marhahúst, de ez nem a, ennek a bizottságnak a feladata. Köszönöm szépen a munkáját. Módosítások benyújtásának határideje November 28, 20-án, december 20-án fogadjuk el az jelentést. Köszönöm szépen Godlive, és akkor lesz a karácsonyi asztalon marahús. 12. témánk, kotonai megállapodás második módosítása. Daniel Kaspari nem érkezett még meg, addig itt van. Second amendment of the Cotter Group. Cotter... Hát a kotonai megállapodás második módosításáról beszélünk, eh, amelyet, amelyet öt évenként kell felülvizsgálni. Utoljára 2010-ben a parlament véleményezte azt, hogy miként kéne ezt eh, módosítani, eh, és most adtuk be E, beleegyezésünket az új módosításhoz. Daniel, öné a szó. Uh, dear Robert, dear colleagues, uh, please excuse that I was away. Elnézést, hogy uh, kiugrottam két percre egy telefont lebonyolítani. Angolul fogok beszélni, hiszen a titkársággal együtt uh, mindent angolul készítettem elő, és a jelentésem is angolul készül majd el. Ahogy önök is tudják, a kotonui egyezményt 20 évre írták alá, amelyet öt évenként felül kell vizsgálni. Az elő, első fel, felülvizsgált ki, kevés módosítást, keveset módosítást a kereskedelmi részen. 2009. Eh, november 23-án írták alá, eh, az egyezményt június 22-én írták alá, most a következő felülvizsgálatra van szükség. 2010. január 20-án az er- Európai Parlament a második felülvizsgálatról állásfoglalást fogadott el, és többek között az ECP megállapodás annak a pénzügyi válságra gyakorolt hatását kellett felülvizsgálni, másfelől Thirdly, updating the economic... harmadszor frissítették a kereskedelmi fejezetet, a nem kölcsönösségen alapuló kereskedelmi megállapodásokon. Négy, negyedik részben Measures. Fifth, the support of the ACP request to az, van egy ákácsi kérelem a kereskedelmi fejlesztése harmad, hatodik részről. For the Economic and Trade Cooperation in Article 95 of... A 95-ös cikkes, cikkei a kotonai megállapodásnak, illetve eh, a fejlesztés eh, szöveggel kapcsolatos aspektusaival foglalkozunk, illetve a mikro kreditekkel a KKV-knek. Tehát az Európai Parlament ezt eh, mondta ki a 2010-es állásfoglalásában. A tárgyalások eredménye az említett aspektusokat figyelembe vették, és a jövőbeli tárgyalások során a parlamentnek feladata, hogy a tanácstól további eredményeket kérjen. Ez a javaslatom. Egyik az AKC támogatása, a kereskedelem és a, a finanszírozás a méltányos kereskedelem területén. Második a fejlesztés szöveggel kapcsolatos aspektusai, harmadik pedig a KKV-knek biztosított mikrohitelek. Ez a három ez a három kérdés nem érvényesült teljes mértékben az eddigi tárgyalások során. Ezért azt javaslom, hogy hagyjuk jóvá ezt a felővizsgálatot, de ahogyan elmondtam, a három említett pont esetében kérjük azt, hogy további előrelépések történjenek a következő tárgyalási fordulókon. Szívesen adom át a munkaanyagomat minden árnyékjelentéstevőnek, hogyha valaki valamilyen kiegészítéssel szeretne élni, azt örömmel várom. Egy rövid indoklást adhatunk csak a jóváhagyási, jóváhagyási eljárás keretében. Tehát ma közreadom, körbeadom a munkanyagomat, és bizony nagyon gyorsan át kell adnom ezt az anyagot a fordítóknak. Szívesen veszem ebben mindenkinek a javaslatát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, David következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy eh, problémát nem fog okozni ez a jelentés, hiszen Dánielnek igaza van, és a parlamenti állásfoglalás a 2010-es részleteit nagymértékben figyelembe vették a tárgyaló partnerek, és úgy tűnik, hogy ez a dokumentum elfogadható számunkra. Az természetesen nem jelenti azt, hogy tökéletes, ahogyan elhangzott, még van fejlesztési lehetőség, továbblépési lehetőség. Három-négy olyan terület van, ami számomra csalódást okozott. Az egyik, Michael Cashman, fel fogja ezt vetni a Fejlesztési Bizottságban, ő a fő jelentéstevője ennek a témája, ez pedig az emberi jogi klauzulák a megállapodásban. Ezeken belül a szexuális orientációval nem foglalkozik az anyag, és egy egyre inkább buktatót jelent az Európai Unió és az AKC megállapodások között. Vannak olyan afrikai országok, amelyek legalizálták a homoszexualitást, van azonban 38, amely még mindig kriminalizálja és ezen a területen még további előrelépésre van szükség. A jelenlegi helyzetben úgy gondolom, hogy az élelmiszerbiztonság területén sem eléggé határozott, sem eléggé erős ez az anyag. A legális bevándorlókkal foglalkozik a szöveg, de nem tűnik úgy, hogy ezt kielégítő formában oldja meg. Örülök annak, hogy Daniel rámutatott, az adóparadicsomokkal kapcsolatos problémára. Ez szintén egy olyan, olyan kérdés, ahol határozottabban kell föllépnünk az AKC országokkal szemben, hiszen vannak engedékenyek közöttük, és nekünk azt hiszem keményebben kell bánnunk velük a tárgyalások során. És végül hadd mondjam el, hogy az AKC EU jövőbeli finanszírozását eddig nem sikerült még felülvizsgálni. Remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy megosztottak a vélemények. Sajnos ezt kimaradt ebből a megállapodásból, de hát a jövőben erre így is úgy is ki kell térni, nem tudom, hogy miért nincs benne a jelenlegi, a jelenlegi anyagban. Ezen megjegyzések mellett egyetértek, hogy ezeket a módosítókat jóvá hathatjuk, és akkor így a megállapodást is. Elnök, köszönöm, David. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy megjegyzéssel élnék. Természetesen támogatom a szabadkereskedelmi megállapodásokat és az ezzel kapcsolatos előrelépést, de úgy tűnik, hogy itt elég hosszú listát látunk, politikai kérdések listáját, tehát kicsit politizáljuk a kereskedelmi megállapodást, ami most már kicsit kikerül a kontrollból. Itt van a fegyverkereskedelem, a drogok, a szervezetbűnözés, a gyermekmunka, stb. Mártin úr is hát utalt ezekre. Nem tudom, hogy ez a helyes pillanat, itt kell -e valóban kezelni ezeket a politikai kérdéseket, tehát föl kell vetni ezeket az illetékes kormányokkal. Éppen most jöttem vissza Kolumbiából, az ECR az ECR keretében jártunk ott, és emberi jogi kérdéseket tudtunk foglalkozni, a tárgyalások során az elnökkel, tehát nagyon is komolyan veszi a humán erő, az emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseinket. Tehát ott az a megfelelő helyszín. De felmerül a kérdés, hogy, hogy mit, hol kell felvetnünk, hiszen itt most a kereskedelemről van szó, és lehet, hogy ezt nem kellene túlságosan politizálni egy neoimperialista módon. Köszönöm. Elnök, igen, Daniel. Um, David? David? It's not, not really for me to reply, but I just, I can't resist. Sajnos nem, nem tudom megtenni, hogy ne válaszoljak. A kotonai megállapodás keretében nem értek egyet azzal, hogyha ezek csak kereskedelemmel foglalkozzanak, de a kotonui, kotonui megállapodás több, mint kereskedelmi megállapodás, partnerség az LKC és az Európai Unió között, amelybe oda tartozik, beletartozik a fejlesztési politika, és ide a jó kormányzás és más kérdések is. Tehát ezek, ezek valóban releváns kérdések történelmi kérdések is vannak közöttük, amelyeket módosítottunk. Elnök, erre vonatkozik a megjegyzés? Daniel, Davidnek igaza van, és pontosan ezért nem mi vagyunk az illetékes bizottság, hanem a DEVE bizottság, amit nem említettem meg a bevezetőmben, az az, hogy a tanácsnál még mindig problémát okoz ez a kérdés, Vannak azonban aggájaink. Tavaly június 22-én került aláírásra ez a megállapodás, tehát egy másfél éve. A tanács még mindig nem hagyta jóvá, nem küldte el a parlamentnek. Örülnék annak, hogyha a tanács beszámolna arról, hogy mi okozza a problémát, hiszen most már a parlament egyértelmű jelzést ad a továbblépésre, bár ugye hivatalos formában még eddig nem kaptuk meg a dokumentumokat. Szeretnénk azonban előrelépni, Szeretnénk, hogyha gyakorlatban meg lehetne valósítani a megállapítást. Tehát a kérdésem a következő a tanácshoz, mikor kapunk hivatalos anyagot? Thank you. bonjour. Euh, excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard. J'ai pas entendu les trois points. Euh, elnézést, hogy késve érkeztem, meghallgattam az első három megjegyzést, de úgy tűnik, hogy majd a kereskedelmi főigazgatósági kollégám tudna jobban válaszolni ezekre a kérdésekre. Ami azonban az előző felszólalást illeti, ami a tanácsi eljárásra utalt, nos, azt hiszem, hogy valóban a, a hármas nyilatkozattal foglalkozik a tanács, ami a késedelmet illeti, valóban ez inkább a, a bizottságnál akadt el, hiszen mi hiszen a, a tanács későn kapta meg az anyagot, és így a working arrangements-re várnak, és ennek ezért van ez a késedelem. Ami pedig a nyolcas cikket illeti, illetve a szexuális orientációt, nos, igen, e, a tárgyalások során ez nagyon nehéz kérdés volt az AKC országokkal. Megpróbáltunk egy kompromisszumot kialakítani, amennyiben ugye erre lehetőség volt. Ami pedig az élelmiszerbiztonság kérdését illeti, nos úgy gondolom, hogy elég jó a megállapodás szövege, és az Európai Fejlesztési Alap, illetve a bizottság támogatta ezt. Gondolom, hogy tudják, hogy milyen kezdeményezés segíti az élelmiszerbiztonságot, az úgynevezett food facility, tehát erről nem feledkeztünk meg, és a kotonui megállapodás ennek jogi keretet ad tulajdonképpen. Ami pedig az illegális bevándorlók visszatérítését illeti, nos, ez ugyanúgy, mint, az orient, mint a szexuális orientáció a problémát okozott az AKC országok és az európai tárgyalófő között. Azt gondolom, hogy ne- nehéz volt a bizottság álláspontja, hiszen nem adott semmit az AKC kezébe, akik ugye előre akartak lépni ezen a területen. A végső nyilatkozatban annyi szerepel, hogy további tárgyalások folynak majd. Ez egy, ez egy buktató. Ami a 33-as C cikkeit illeti, azt hiszem elhangzott azt is, elhangzott már, hogy az adóparadicsomok esetében arra ösztönözzük az AKC országokat, hogy a saját fejlesztésükre összpontosítsanak, és megpróbáljuk az erőfeszítéseiket fellendíteni a nemzetközi uh, fiskális együttműködés keretében. Itt folyamatos előrelépés történik. Ami pedig az utolsó pontot illeti, hogyha jól értettem, arra vonatkozott, hogy nincs, miért nincs a kotonai megállapodásban több éves pénzügyi keret. Nos, azt hiszem, hogy ez inkább egy időzítésbeli kérdés, nem pedig a bizottság vonakodására utal, vagy pedig rossz akaratára, hiszen a jelenlegi pénzügyi keret 2013-ban zárul le, tehát eléggé korai lenne most erről tárgyalni, különösen a jelenlegi kissé bonyolult gazdasági helyzetben Európában. Tehát a pénzügyi keret ezért hiányzik a tárgyalások eredményéből. Ami az FTA-t illeti, a szabadkereskedelmi megállapodásokat, hiszen tulajdonképpen erről van szó, hiszen a, kereskedel, a partnerségi megállapodás szélesebb területre terjed ki, nem csak a kereskedelemre, és további támogatást nyújt, például az európai fejlesztési konszenzusra rámutat, tehát ez egy többdimenziós megállapodás, és a fejlesztési politika többdimenziós politika. Természetesen ott vannak a szociális kérdések, az irányítási, kormányzási, egészségügyi kérdések, stb. Tehát teljesen normális az, hogy a kereskedelem mellett más témák is fölmerülnek. Az utolsó felszólalás a tanácsi eljárásra vonatkozott, hogyha további információra van szükségük akkor esetleg később erre visszatérhetünk, de hogyha nem, akkor ott van a hármas nyilatkozat, és a Lisszaboni szerződés ugye pontosan a tárgyalások közepén lépett életbe. És nagyon fontos ugye, hogy a, a tagállamok ratifikálják ezt, mielőtt a megállapodás életbe lépne. A hármas nyilatkozat az arra vonatkozik, hogy a Lisszaboni szerződésben kitérjenek az AKC országokra is, hiszen bizonytalan, hogy Lisszabon milyen hatással van a kotonói megállapodásra, mondták ők, és elmondtuk, hogy ebben a témában majd levelet küldünk még a tárgyalások lezárása előtt, elmondván, hogy Lisszabon milyen változtatásokat jelent, és, és ez mit von maga után. Tehát a nyilatkozatot kíséri egy levél, amely magyarázatot ad a tanácsi javaslatra, és támogatja a hármas nyilatkozatot. Uh, thank you. Uh, Daniel. Köszönöm szépen mivel a bizottság lemaradt néhány kérdéséről, válaszolna rájuk. A szakbizottság jól, jól, áll az idővel, szeretne bármit hozzátenni? Igen. Most az egyetlen kérdés, ami engem igazán még zavar, az az, hogy itt másfél év eltelt az aláírás óta, ideiglenesen hatályba lépett 2010. Már október 31-én ez az egyezmény, és nem látok előrelépést a tanács keretében, tehát arra várom a választ, hogy mikor kapjuk meg a tanástól ezt a dokumentumot, és mikor kezdődik meg az érdemi tárgyalás, mikor zárul le. Well, there's nobody, I don't think, here from council to answer. De a tanástól nincs itt senki, hogy erre a kérdésre válaszoljon, vagy igen? Nem? A kereskedelmi főigazgatóságnak van hozzáfőzni valója? Thank you. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy lemaradtam a vita elejéről. Hogyha vannak megválaszolatlan kérések kereskedelmi területen, akkor egyébként nincsen hozzáfűzni valóm. Rendben, nincs további kérdés, akkor nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket, és köszönöm Dániel munkáját. A következő a feladatunk. 20-án vitatjuk meg, 20, december 21-ig lehet módosításokat benyújtani, 20, január 25-én vitatjuk meg a szakbizottságban, és a plenáris majd ezt követi. Köszönöm szépen a munkájukat. A következő témánk zárt ülésben vitatjuk meg, a 13-as, tehát kérem azokat, akiknek nincs joguk itt maradni, hogy hagyják el a termet, és tegyék meg ezt. És a, akikkel a koordinátorokban megegyeztünk, csak ők maradhatnak így, a, joga, a jogi szolgálat titk, eh, titkárai, és kérem a többieket, hogy maradjanak, eh, hogy hagyják el a termet.